napirendi pontunk a Sharon Bowles jelentés, a Nemzeti és Regionális Számlák rendszere a címe. Megadom a szót Bowles asszonynak. Ő a jelentéstevő ugyanis. National and regional account a nemzet és regionális számlák minden makrogazdasági statisztika lényegét képezik, és ezek a, alapján elemezzük a gazdaságot. Mindenki az egyetért abban, hogy az európai statisztikák megfelelő gyűjtése elengedhetetlen. Gondoljunk csak a gazdasági válság kezdetére. A statisztikák manipulálása, a, nem, az igazságnak nem megfelelő adatok benyújtása súlyos következményekkel járhat. Sokkal régóta az a célja a parlamentnek, hogy javítsa a statisztikákat, minőségét, és az Eurostatot pedig erősítse. Azonban az Eurostat csak annyira tud jó munkát végezni, amennyire helyes adatokat kap. A Sixpack-kel a gazdasági kormányzást igyekeztünk erősíteni, gazdasági irányítást. Ebben megállapodtunk abban, hogy a közszektor elszámoltathatóságát erősíteni kell. Jó statisztikákra van szükség azonban ahhoz, hogy teljesítsük ezt. Az ESA 2010 eh, két eh, függelék egészíti ki. Ez egyik az adatok listáját tartalmazza, amelyeket eh, be kell gyűjteni, ez, ez magáért beszél. Az A függelék pedig az elszámoltathatósági módszereket tartalmazza, ez több száz oldalt foglal magába. A, a, a jogász nyelvészek ezt megvizsgálták, és számos megjegyzéssel látták el. A fegyverekre és a kutatás fejlesztésre való kiadások nagy hatása van a GDP-re, ez a strukturális alapok szétosztása is nagyon fontos jelentőségű. A deficit hatásait is monitorozzák, és ezt is kis, kis hatásúnak tartjuk. A három oldalú egyeztetés során világos volt a parlament álláspontja, jó minőségű statisztikákat akartunk, átláthatóságot, és a lehető legkevesebb derogációt. Egyes kisebb tagállamok forrás alapú okokra hivatkozva nem tudják, úgy, tudnak olyan szintű statisztikákat benyújtani, mint a nagyobb tagállamok, de szerettük volna biztosítani azt, hogy a derogációk száma korlátozott legyen, ezeket folyamatosan fel kell, felül kell vizsgálni, és az Európai Bizottságnak módszertani segítséget kell nyújtani a tagállamoknak, amelyeknek erre szükségük van, hogy, hogy, a, korlát, hogy a derogációk felfüggesztésre kerülhessenek. A legnagyobb bukkanó, akkor, hogyha a nagyobb tagállamok nem voltak hajlandóak a nyugdíj rendszerre vonatkozó adatok átadását megtenni. Ez elfogadhatatlan a parlamentnek, mert az esetleg hát zavar zavart keltő eh, adatok átadását kívánják elkerülni a tagállamok ezzel, és eh, a közvéleményre így hatást gyakorolni. Mennyiben eh, lesz azonban bizalma az európai állampolgárnak az, az adatokban, hogyha a tagállamok visszatartják ezeket? Szóval számos tárgyalási forrás után sikerült elérni ezt, hogy minden tagállam eh, átadja ezeket az adatokat, ez a jó kormányzás és az átláthatóság eh, eh, számára nagyon jó. Az árnyékjelentéstevőknek szeretnék eh, köszönetet mondani eh, ezen munkáért. Nagyon sokan úgy gondolták, hogy ez egy unalmas eh, téma, azonban bizony ebben is lehetett izgalmat találni, és alapvető eszköz ez a jó kor- gazdasági kormányzás. Köszönöm szépen, Potocsnik biztos úr következik. Kérem, hogy a bizottság nevében reagáljon el. Honorable members of the European Parliament, good evening to everybody. Tisztelt képviselők, a nagy megtiszteltetés, hogy a bizottság és Hakim Meseméda nevében, kollégám nevében szólhatok a témához. A javaslat célja, az ESA 2010-es javaslat célja a meglévő rendszer felülvizsgálata és javítása. Ez az ESA 95-ös rendszer a jelenlegi. A nemzeti számlák rendszerét nemrégiben vizsgálták felül. Ez összehasonlítható, magas szintű makrogazdasági adatokat vár el a tagállamoktól. Ez egy nagy projekt, amely meghatározza a nemzeti számlák rendszerét az elkövetkezendő évekre. Az európai országok számára az ESA nagyon fontos eszköz, és a fontos administratív célokra használják ezt a saját források, a túlzott deficite, a strukturális alapok, illetve a tagállami gazdasági politikák konvergenciája. Az ESZA felülvizsgálatát körű konzultációra alapozták, és az európai statisztikákra. Láthatjuk, hogy a javaslat kiegyensúlyozott az adat szükséglet szintjén, és azon a szinten is, hogy milyen terhet ró ez a, a közigazgatásra. A cél az volt, hogy első olvasatban megoldásra jussunk. Természetesen mi támogatjuk a kompromisszumos szöveget, mert ez lehetővé teszi, hogy a tovább az Európai Bizottság megfelelő szintű e, adatokhoz jusson, és a monitoring feladatát jobban el tudja végezni. Vannak e, ugyanolyan elemei e, ennek a rendszernek, amelyek eltérnek az európai kívánalmaktól. Az Európai Bizottság világosá teszi, hogy a szerződés 290-es cikkét úgy értelmezzék, mint amely azt jelenti, hogy ez autonóm, a, vagy önálló a delegált jogi aktusok előkészítésében. A három intézmény között egy egyezményre került sor, és ez ennek a interpretáció, ezen interpretáción alapul. Én Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Sharon Bowlesnak, aki mm, a javaslatot konstruktív módon dolgozta fel. A három intézmény közötti kiváló együttműködésnek köszönhetően azt gondolom, hogy elértük közös célunkat, és egy robusztus keretet szeretnénk létrehozni, eh, harmonizált és megbízható nemzeti számla adatokkal kapcsolatban, és amelynek köszönhetően az európai intézmények és a nemzeti intézmények ezekre alapozhatják a eh, döntéseiket. Az ESA 2010 alkalmazása hamarosan megkezdődhet, és az új eh, keretet alkalmazhatják a tagállamok amint az elvárt adatok rendelkezésre állnak, és a tagállamok eleget tettek a bejelentési kötelezettségüknek. Az Európai Bizottság emellett gyümölcsöző párbeszédet kíván folytatni az Ekonnal és az Európai Parlamenttel, amely elengedhetetlen a magas szintű átlátható és megbízható nemzeti számlák és más makrogazdasági statisztikák szempontjából a megalapozott irányítás érdekében. Köszönöm, biztos úr. Most a, régi Regi Szakbizottság nevében Hümden asszonynak adom meg a szót. For years, uh, there has... Köszönöm szépen, elnök úr. Éveken keresztül nem volt előrelépés a nemzeti és regionális számlák területén, még a regionális önkormányzatok költségvetési felelőssége rendkívül módon megnövekedett, az EU-ban a közpénzek több mint egyharmadát nem a központi kormányzati szinten ellenőrzik és irányítják. Tulajdonképpen a regionális önkormányzati statisztikák gyűjtése kulcsfontosságú Például a regionális különbségek felszámolásáról szóló döntések meghozatalakor a jövőbeni beruházási döntések szempontjából, és abból a szempontból is, hogy felmérjük a politikai beavatkozás, politikai lépések hatását. Úgy gondolom, mindenképpen fontos a statisztikák gyűjtését kötelezővé tenni, annak érdekében, hogy a bizottság és egyéb szereplők a közpénzek felhasználásának mintázatait ellenőrizni tudják, és ellenőrizni tudják a közpénzek elköltésének hatékonyságát és hatását is összességében. Köszönöm. Köszönöm. Most a frakciók szószólóit hallgathatjuk meg. Először is a néppárt nevében két percre Stolojan úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Bowles asszonynak. Kiváló munkát végzett a jelentéssel kapcsolatosan. Nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy miféle problémák adódtak az alapvető makrogazdasági adatgyűjtés alkalmával különböző tagállamok esetében, az eltorzított költségvetési hiány adatok miatt, és nem voltak szabályok a jelentéstételre vonatkozóan sem minden esetben. Átlátható, pontosabb adatokra van szükség, és harmonizáltabb szabályokra a legfőbb kereskedelmi partnereinkkel együtt. A jelenlegi asztalon lévő jelentés egy hosszú, de sikeres háromoldalú egyeztetés eredménye. Ez a jelentés eleget tesz a mi kéréseinknek, ezért az én frakcióm támogatni fogja ezt a jelentést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Most a szociálista kollégák nevében két percre megadom a szót Antolin Sánchez Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm Sharon Bowles asszony munkáját, illetve az árnyék jelentéstevők munkáját is. Skiklun a úr, akit ma helyettesítek, is nagyon komoly munkát végzett, ő a máltai képviselővé vált. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a, jelen, hogy a javít, javított számlák kérdése, javított számla rendszer mindenképpen jobb helyzetet terem, például a gazdasági szereplők számára. Szeretném azt, hogyha pontos, szeretném azt, hogy elérnénk, hogy pontos időrendben, megfelelő, ritmu, megfelelő ritmusban tudnánk az adatokat begyűjteni. Nos, az ENSZ szerinti rendszer elfogadása nagyon fontos, 2009-ben alakította ki az ENSZ egyik szakbizottsága ezt a rendszert. 2020-as Európai Uniós célkitűzések megvalósításához is szükség van arra, hogy a nemzeti és regionális számlák európai rendszerét befizessék. Fontosnak tartom különböző elvek betartását, például a különböző szociális egyenlőtlenségek közötti egyenlőtlenségek kijavítását. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a különböző költségvetési keretekről szóló irányelvet létrehozzuk, megvalósítsuk, illetve a nyugdíjak fenntarthatóságáról is gondolkodjunk. A szocialisták nevében gratulálok ahhoz, hogy sikerült első olvasatban elérni a megegyezést, és remélem, hogy a bizottság ezt figyelembe veszi, és elküldi majd a kért jelentéseket. Elnök, köszönöm szépen, most a liberálisok nevében Tremósza úr Moltes gracias, señor president. Dear commissioner, dear colleagues. Tisztelt, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, nagyon fontos ez a jelentés, mert az Európai Bizottság fontosnak tartja ugye a regionális szintet az Európai Unióban. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak jobban be kellene, részt kellene venni a regionális adatok gyűjtésében, hogy lássák, hogy mi történik a tagállamokban. Spanyolországban például nincs átláthatóságra vonatkozó törvény, a polgárok tehát nem tudják, hogy a közkiadások milyen területi megosztásban érkeznek a régiókhoz, és a területi adat, adóbegyűjtés is továbbra is központosított. A spanyol államban a transzparencia hiánya és oda vezet, hogy Katalóniában a szeparatista érzelmek erősödnek. A függelékben szerepel az is, hogy a régiókban az átláthatóságot erősíteni kell, és köszönöm szépen a jelentéstevőknek a kiváló munkát. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldnek nevében Sven Gigold kap szót. Ja, Herr Präsident, äh, liebe Kolleginnen und Elnök úr, kedves kollégák! Először is elmondhatjuk azt, hogy örvendetes, hogy a statisztikai szabályok javulnak a nemzeti szemlek vonatkozásában, társadalmi és ökológiai indikátorok is nagyobb szerepet kapnak, és az adatok jobb minőségűek lesznek. Nem szabad azonban elhallgatnunk azt sem, hogy néhány hónapig miért is késlekedtek a tárgyalások, mi akadályozta azokat. Néhány tagállam a tanácsban nem akarta, hogy igazi átláthatóság uralkodjék, főként a kockázatok területén. Először is, a nyugdíjak területén, valamint más mérlegen kívüli kockázatok esetében, így a PPP-k esetében. Keserűséggel tölt el, hogy a hatos csomagban megállapodott, illetve megállapított új szabályok után sem kész minden tagállam valóban átláthatóan működni. Továbbra is vonzó lehetőségként tűnik fel a beruházásokat elfedett, elkendőzött kockázatok révén finanszírozni. A parlamentnek továbbra sem sikerült rendet teremtenie itt az erőfeszítések ellenére, és még súlyosabbá teszi a helyzetet, hogy épp Németország, amely mindig a rendért harcol, itt ebben a tárgyalásban a rossz oldalon állt. Ez azt jelenti, hogy lesz egy további konfliktus forduló, úgymond. A kérdés, hogy mikor sikerül végre az államokat kötelezni arra, hogy szigorúbb szabályokat vezessenek be. Az év végén a tanácsal és a bizottsággal egy újabb forduló lesz majd ebben az ügyben. Köszönöm. Köszönöm az ECR frakció nevében. Egy percre megadom a szót Viki Ford asszony. Köszönöm szépen. A kormányok és a közintézmények elveszik a pénzt az emberektől. Szerintem az embereknek úgy van tudni, hogy mi lett ezzel a pénzzel. Mi történt azzal a pénzzel, amit a, amivel a kormányok tartoznak? Két évvel ezelőtt az úgynevezett hatos csomagon foglalkoztunk, és akkor a 27 tagállam megállapodott, 27 tagállam megállapodott abban, hogy deklarálják, hogy mennyi a kormány adóssága, de aztán, amikor elérkezett az ideje, hogy bevallják ezt a tagállamok, a nagy tagállamok vonakodtak ezt megtenni. Aztán azt mondják a tagállamok, azt el kell mondani a tagállamoknak a parlament nevében, hogy azon emberek nevében, akik beszedik az adót például, a tagállamoknak kötelessége elmondani, hogy mi lett ezzel a pénzzel. Tehát köszönöm, hogy az átláthatóságot képviselték a jelentéstevők. Elnök, köszönöm szépen, most a frakció, szó, frakciók szónokai után az egyéni hozzászólók következnek. Másfél perc, Gál perc

az adatoknak összemérhetőnek azonos tpusú átlátható eredetének valamint azok rendszerbe helyezésének fontosságára is

Köszönöm szépen. Tún asszony, következik másfél perc. Thank you very much. Um, jutro będziemy Köszönöm szépen. Szavazni fogunk most a jelentéstől, és elérkezett az ideje, hogy ezt meg is tegyük, hiszen 17 évvel ezelőtt született meg a vonatkozó szabályozás, és az európai nemzetgazdaságok ma teljesen más képet mutatnak, mint akkor. A gazdasági fejlődésünket a jelenlegi módszerekkel és statisztikai adatokkal kellene leírnunk, leképeznünk. A statisztikai adatok európai politikai politikák tárgyát képezik, fontos, hogy az adatok időszerűek legyenek, és ezáltal egy átláthatóbb módon tudjuk majd a gazdaságot leképezni. Itt egyebek mellett a közpénzekről is szó van, azok elköltéséről, főként a polgárok fogják előnyét látni ezért az új szabályozásnak, hiszen fontos, hogy hozzáférjenek megbízható és friss adatokhoz a régiójuk pénzügyére vonatkozóan. Támogatnunk kell a módszertani kutatás további fejlődését is, hiszen ezáltal jobban meg tudjuk majd érteni az egyes régiók gazdasági helyzetét. Válságban vagyunk, állandóan erről beszélünk, és ez a válság megmutatta, mennyire fontos megértenünk a jelenlegi illetve mindenkori helyzetünket. A megbízható adatok lehetővé teszik majd számunkra, hogy a gazdasági realitásokat jobban megértsük, hiszen az adatokkal nem csak azt írjuk le, hogy mi történt, hanem segítenek nekünk abban, hogy megfelelő döntéseket hozzunk a jövőre vonatkozóan is. Az adatok nélkül a politikának semmi köze nem nincs a valósághoz, a realitásokhoz, és pont ezekre akarhatni ezért támogatjuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen! egyéni hozzászólók végére értünk. Következnek a spontán hozzászólások. Nagyon kevés kérés érkezett, csupán kettő. Egy-egy percet adok. Tehát a képviselőknek először a kedves Anna Zaborszka asszony következik. Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Szeretném eh, támogatni azt a kezdeményezést, hogy átfogóbb adatokat gyűjtsünk a gazdasági helyzetre vonatkozóan. Úgy gondolom, hogyha csak a GDP-re koncentrálunk, akkor gyakorlatilag vakfolt eh, létezik a látásunkban, hiszen olyan eh, tényezőket nem látunk, amelyek rendkívül fontosak a GDP mellett. A háztartásokban nagyon fontos a szolgáltatások és áruk szerepe is, emellett fontos a nők foglalkoztathatóságának kérdése. A nők foglalkoztatottságának növekedésével nő a GDP, de nagyon fontos, hogy a GDP adatai ne torzuljanak el ennek révén. Köszönöm. Anna, így terminamos. Köszönöm, Anna. Az utolsó hozzászólónk, Páska úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Az adatgyűjtés racionális módja az, a különböző tagállamok teljesítményéről, azt hiszem, hogy alapfeltétele a gazdaságpolitikának. Azt gondolom, hogy ezzel jobb és átláthatóbb viszonyokat teremtünk a gazdasági te- teljesítmény megértékelés, kiértékelésében. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a tagállamoknak összehasonlítható, független és megbízható adatokat kell továbbítani, harmoniz, harmonizált módszerek alapján, tehát az egész Európai Unióban ugyanolyan módszer alapján kell az adatokat begyűjteni és továbbítani. Arra kérem a bizottságot, hogy az, az adatgyűjtési módszereket frissítse fel, és úgy alakítsa át, hogy azok e-, átfogalók és érthetőek, átláthatóak legyenek. Köszönöm szépen, hogy az elnök hozzáság végére értünk. Most a biztos úrnak adom meg a szót. Potosnyék úr következik. Tessék, parancsolja. Uh, maybe just... Köszönöm szépen, elnök úr. Talán egy kis magyarázó jellegű felszólalás. Bolz asszony uh, felszólalásához azt szeretném hozzáfűzni, hogy nagyon jó előrelépés történt a hatos csomag rendelkezései területén a PPP-kre vonatkozó adatok és a kormányzati garanciákra vonatkozó adatokat összegyűjtik, valamint éves havi és negyedévi adatgyűjtésre is sor kerül, ami a nyugdíjakrakat illeti, itt is adatok lesznek elérhetőek 2013-tól kezdve három, éves, három évente, és kérésre további adatokat is szolgáltatunk. Elhangzott, hogy ez egy unalmas téma. Én sok éven keresztül a szlovén statisztikai hivatal vezető grémiumának tagja voltam, és a PHD-mat is a nemzeti számlák tárgyában írtam. És elmondhatom, hogy a fontos és lényeges döntések egyike sem születhet meg kemény statisztikai munka nélkül és hosszú, hosszadalmas módszertani viták nélkül. Megtanultam, hogy az ESA egyfajta statisztikai biblia, vagy a statisztikusok bibliája. Úgy gondolom, nagyon fontos döntést hozunk ezzel a dossziéval, hiszen stabilitást hozunk a statisztikai rendszerbe, másrésztről pedig új elemeket is bevezetünk, mivel bővült a tudásunk, és hát új időket élünk. Lehet, hogy unalmasnak hangzik valóban, de hát kemény és unalmas munka nélkül nem tudunk meghozni fontos és igazságos döntéseket sem. Köszönöm még egyszer a munkát, és várom, hogy továbbra is ilyen eredményesen működjünk együtt a parlamenttel a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. A vita utolsó hozzászólása Kedves Bolz asszony, hozzászólása? Továbbra is a jelentést Many thanks. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Köszönjük szépen a bizottságnak a hozzá szólását. Nagyon sajnálom, hogy a 16-os preambulum bekezdés nem szeretik, illetve pontot nem tetszik önöknek. Az LKB az egyik legfontosabb felhasználója ezeknek a statisztikának, és mi úgy gondoljuk, hogy az LKB konzultációs jogát fontosnak tartjuk, és ezt úgy tartjuk, mint a delegált jogi aktus kibővítése. Vicky Ford és Sven Gigold említette a közterhek pontját, közfelelősség pontját, erre majd vissza fogok térni, illetve a kötelező tranzícióra. Ezt azért fogadtuk el, hogy több garancia legyen a szövegben, tehát tájékoztassanak bennünket a PPP-kről és más, más implicit kötelezettségekről, amelyek rendkívül fontosak. Még egy másik jelentés elkészítése is várat magára, ezt várjuk önöktől, és köszönjük szépen az aktualizálását ennek a beszámolónak. A 2010-es sztenderdeket 15 évre tervez cikk, többé-kevésbé, tehát ez fenntartható átláthatóságot biztosít a közférában, és már a következő statisztikai témán dolgozunk, a statisztikai keret kidolgozásán és a statisztikai intézetek, statisztikai hivatalok függetlenségének 3 as javaslatról van itt szó. A tagállamok nem igazán kívánják a függ, az átláthatóság kérdését megvitatni, például az a kapcsolatban, hogy a tagállamaikban a statisztikákba vetett bizalommal kapcsolatos átláthatóságot nem igazán kívánják a weboldalukon megjelentetni. Köszönöm a kollégáknak a támogatását, a szakbizottságom ezt támogatja, és remélhetőleg első olvasatban sikerül megegyezni. Köszönöm, Bozasszony! Ezzel lezárjuk a vitát. A szavazásra holnap délben kerül sor. El punto siguiente en el... Következő napi rendi pontunk a mai éjszaka során a Veszlund jelentés a közegészség védelme az endokrin rendszert károsító tényezők